Hello everybody. It's 11:30 and we should start. Kedves kollégák, 11:30 van, úgyhogy itt az ideje, hogy elkezdjük az ülést. Konszpi Piancu úr meghallgatásával fogjuk kezdeni. Ő az egyik legfiatalabb ügynökség vezetője. Ez az Ample Bizottság hatásköre. Ennek a meghallgatásnak elég komoly tétje van, hiszen a munkavállalók mobilitásáról lesz szó, és a mobilitási szabályok alkalmazásáról, alkalmazási lehetőségeiről. Az ügynökség román elnökség alatt kapta meg a meghatalmazást arra, hogy elindítsa a munkát 2019-ben. Most egy első eszmecserét fogunk lefolytatni. Az igazgatótól parancsoljon igazgató úr. Köszönöm szépen, elnök asszony! Tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Üdvözlöm Önöket! Örülök, hogy e, ezen a poszton most e, felvehetem Önökkel a kapcsolatot, és sok ilyen liszt, még sok ilyen egyeztetés lesz, még gondolom. És különösen jó, hogy az EMPL szakbizottság hallgat meg, hiszen eddig is már sokszor együttműködtünk intézményeink a szociális és foglalkoztatási jogalkotás kapcsán. Úgyhogy otthon érzem magam az önök körében, ha fogalmazhatok így. Mint az ELA igazgatója, hát hosszú kiválasztási eljárás során kaptam meg ezt a posztot. Most úgy érzem, hogy megérte ez a hosszú, több éven át tartó időszak. Én korábban képviseleten dolgoztam az EU-ban. 2016-ban is már nagyon élénk vitákat váltott ki a munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelv. Nagyon polarizált volt a légkör, és például a saját hazám is meglehetősen ellenezte az új jogalkotást. Két évvel később ott voltam, amikor ebben a témában nagyon nehezen megállapodás született, és végül hazám is igennel szavazott erre a megalapodásra. Ezen tárgyalások során jöttem rá, hogy a munkavállalók mobilitása, a szociális rendszerek összehangolása egy nagyon komplex és fontos kérdés, az európai projektnek az egyik legfontosabb, legjobban a gerincét adó területe, és amikor a hazám lett a tanács elnöke, nagy megelégedésemre szolgált, hogy megbíztak azzal, hogy az ide vonatkozó jogalkotási dossziékat felügyeljem. Én mindig is az átlátható, kiszámítható munkavállalási feltételek híve voltam, a munka és a család eh, egyensúlyának a megteremtésén dolgoztam, és és úgy éreztem, hogy tényleg nekem való ez a feladat, mert az emberek életét közvetlenül befolyásoló témákról van szó, és így a polgárokkal is közvetlen kapcsolatot kell és lehet tartani. És persze nyilván a nemzeti kormányokkal, a nemzeti jogalkatókkal, az Európai Bizottsággal is folyamatos kapcsolatban állok, de a legfőbb feladatomnak a polgárok érdekeinek szolgálatát tekintem. Hogy mi motivált erre a posztra? Én úgy érzem, hogy három képességem felel meg ennek a posztnak. Nagyon régóta vagyok valamilyen vezető, elég sokféle helyzetben és nehéz helyzetben kellett már ilyen poszton dolgoznom. Az utóbbi négy év volt a legnehezebb, és a profilja annak a munkának, amit akkor csináltam, nagyon hasonló volt a mostanihoz. Második, hosszú évek tapasztalatál mögöttem tárgyalási és diplomáciai tárgyalások területén. 24 éve vagyok valamilyen módon képviselő diplomata, és megtanultam, hogy a bizalomépítés, a nyílt és konstruktív tárgyalási stílus az, ami az embert sikeressé teheti. Tehát úgy érzem, hogy van diplomáciai érzékem, és képes vagyok megállapodásokat ütni. Végül pedig az ELA előtt is már nagyon sokat dolgoztam a munkavállalói jogok és főleg a mobilitási kérdések területén az Európai Parlamentben és más szervezetekben, úgyhogy ezeneken a területeken is gyűjtöttem némi tapasztalatot. Hogy mi a vízióm, az elképzelésem az ELA igazgatójaként úgy gondolom, hogy az a feladatom, hogy egy nagyon operatív, hatékony kerettét építsen föl az európai együttműködésnek. A polgárok, a cégek, a közigazgatási szervek között, és a rugalmas, nyílt kommunikáció segítsem ezen partnerek között. Az elával kapcsolatos elvárások és a választói és a szociális partnerek elvárásai is nagyon magasak, tehát tudom, hogy teljesítenünk kell, és a fő feladataink területén megfogható eredményeket kell elérnünk. Senkit nem akarunk hátrahagyni, tehát a, a szociálpolitikában nekem ez az alapelvem, hogy nem maradjanak vesztesek, és az információhoz való hozzáférést, az együttműködést szeretném javítani. Mint igazgató, az elátát hatékony szervezeti akarom tenni, az együttműködési kultúrát akarom elterjeszteni a mandátumom során. Vezetői elképzelésem elsősorban a fairnessre, a értékekre és a hatékonyságra épül. A fairness alatt azt értem, az igazságosság alatt, hogy hát eleve a feladatunk is egyfajta társadalmi igazságosság támogatása, és ezért pragmatikus és nem elborult elvi megközelítésekre van szükség. És, és annak az elkerülésére, hogy mások kompetenciáiba bele nyúljunk, tudnunk kell, hogy mettől meddig tart a feladatunk. Az ELA az európai munkajog átfésülésekor merült föl, mint szükséges intézmény, hiszen egyre több a mobil munkavállaló, akiknek egyre bonyolultabb körülmények között kell ellátni feladatukat. A kiszámíthatóság, a a szabályozási keretek különbözősége, a bürokrácia, azok a célok, illetve akadályok, amelyekkel foglalkozni kell, és nagyon sok diszfunkcionális alterület van, keleten, délen, északon, nyugaton egyaránt. Tehát egy olyan szakmai műhelynek képzelem el az elát, ahol mi igyekszünk ezeket a problémákat megoldani. Az elának a hozzáadott értéke abban áll, hogy, hogy kezdettől fogva egy jövőorientált intézmény, és a digitalizációs folyamatokba is illeszkedünk és illeszkedni akarunk. Tehát egy új generációs ügynökség állt föl az elával, ez egy, leg, egy, egy új ügynökség, nulláról indulunk, éppen ezért ambíciózusoknak kell lennünk, hogy az EU szabályait, elveit egyből hatékonyan alkalmazzuk. Én azon vagyok, hogy ez egy autonóm és lehető leghamarabb működő intézmény legyen. Pozsonyban helyezték el az intézményünket, akiket fölvettünk, azok nagyon motiváltak, úgyhogy van kire támaszkodnunk a munkában. Az EU jog alkalmazása, a szociális partnerekkel, a bizottsággal, a tagállamokkal való kapcsolattartás lesz a feladatunk, és persze, ahogy mondtam, a polgárok érdekeinek szolgálata. Középtávon az elának bizonyítania kell, hogy a régi ügynökségekhez hasonlóan, vagy akár még náluk is jobban, hatékonyabban működik, és bizonyítja azt, hogy képes a polgárok és az adminisztráció között kapcsolatot teremteni. Tudjuk, hogy sok kihívás van előttünk, a prioritások ráadásul folyamatosan változnak, ezért rugalmasan kell tudnunk alkalmazkodni a változó körülményekhez. Végül pedig nagyon oda fogok figyelni arra, kezdettől fogva, hogy az ELA a digitalizációs törekvésekkel teljesen összhangban működjön. Erre most esélyünk is van, tehát egy újonnan felálló intézmény, ahol amit csak lehet, digitálisan kívánunk intézni. Köszönöm szépen, hogy bizalmat szavaztak nekem az ELA vezetői posztjára. Köszönöm, hogy meghallgattak. Mi is köszönjük. Köszönöm szépen. Bianco úr, ez nagyon jól időzített, ez mindenképpen eh, fantasztikus belépő, antré az empőben. Az első kör kérdés kör Megadom a szót a koordinátoroknak, illetve az ő képviselőjüknek. Mindenkinek két perce lesz. Nem vagyok benne biztos, nem tudom, hogy Lenárs úrral megvan-e a kapcsolat. Dolgozunk rajta, még egyelőre nem működik, úgyhogy megadjuk a szociáldemokratáknak a szót, Bishop asszonynak, és aztán utána meglátjuk, hogy kinek jó a kapcsolata. Tessék, megadom a szót a szociáldemokraták nevében Bishop asszonynak. Köszönöm szépen, elnök asszony. És köszönöm Bolyán Csónak a bemutatkozót. Szeretnék köszönetet mondani a prioritásokat és az elképzeléseit elmondta nekünk. Egyértelmű, hogy megfelelő erős ügynökségre van szükség, amely a kompetenciáival tud élni, hogy a határon átnyúló együttműködést tudjuk erősíteni. Ez számunkra elengedhetetlen. A tisztességes és jó mobilitás az Európai Unióban. Mi a szociáldemokraták részéről nagyobb kompetenciát eh, akartunk elérni az éle számára, hogy a szociális dömpinggel szembe tudjunk menni. Egy dolog, ami számomra mindenképpen fontos, az az, hogy önök hogyan, hogy ön hogyan látja, és hogyan szeretné optimalizálni a nemzeti ügynökségek közötti együttműködést. Ez azért is nagyon fontos, mert az 883-as rendelet végrehajtásával kapcsolatban is szeretném tudni a véleményét, a digitalizáció, a határon átnyúló mobilitás, mind a, mind a munkadók, munkavállalók számára ezen, ennek a könnyítése elengedhetetlen. Tehát hogyan szeretné, hogyan tudja elképzelni az ELA erősebb szerepét ezen a területen. A másik dolog, hogy tudjuk, hogy milyen problémát okoznak, vetnek fel a postaláda cégek, főleg azért, mert így a szociális és munkavállalási sztenderdeket csökkentik, és a kérdésem az, hogy hogyan látja, hogyan tudnánk megfelelően védekezni az ilyen szervezetekkel szemben, és milyen szerepet szán ebben az elának? És melyek a prioritásai? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Bischof asszonynak. Most Lenár úr, jó a kapcsolat? Nem igazán, úgyhogy Piszláró asszony következik a Rinyó részéről. Tessék, két percre. Piszláró úr. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon fontos pillanat ez számomra. És ez tényleg egy elengedhetetlen pillanat a szociális agenda és a munkavállalási agenda megvalósításában. Benji urat üdvözölni szeretném, és valóban ez az egyik ülés, az ülések hosszú sorozatában, ami tartunk majd vele, az ELA nagyon jó kezekbe kerül, hogyha hozzá kerül. Remélem, hogy hallanak még. Az ELA szerepe, az ELA, az ELA neve sok reményel függött össze az elmúlt időszakban, az elvárásaink, az intézmények elvárásai fogalmazottak meg az elával kapcsolatban. Az első dolog, amit szeretnék itt felvetni, az az, hogy mi az ön várakozása, elvárása új igazgatóként hogyan tudná jobban együttműködni ez az ügynökség az MPÖ szakbizottsággal. A, szo- a, a, szociális biztonság és a munka e, világa kap, területén a, az együttműködés elengedhetetlen. Nagyon sok területet kell összefogni. Nagy, vannak még mindig jog, joghézagok, amelyek e, megakasztanak bennünket. A ennek a problémának a strukturális jellegét kimutatta a pandémia. Fölmerült ugye a határon át, határon ingázó munkavállalóknak a kérdése és a nehézségek, amelyekbe ütköztek. Hogyan lehet tehát a koordinációt javítani, és hogyan kívánnak segíteni a határon ingázó vagy szezonális munkaerőnek. Köszönöm szépen, Piszler úr. Lenársz úr, még mindig nem megy. Jó, akkor Zsame asszony az ID részéről. Igen, hallanak? Kérdezi a hozzászóló. Igen, halljuk. Jó, Üdvözlök mindenkit, Brianó urat is. Nyilván tudják, hogy ennek az ügynökségnek a létrehozását kezdetek óta elleneztük. Ez az új ügynökség semmilyen pozitív hatással nem lesz a munkavállalók jelenlegi helyzetére, illetve az európai szociális jogalkotásra. Ezt már mondtam többször-többször, és ebben biztos vagyok. Ennek az ügynökségnek megint csak forrásokat fogunk biztosítani, és ez pedig hiányozni fog a nemzeti költségvetésekből, pedig nagyon sok feladatuk van a nemzeti hatóságoknak, és ezzel a költségvetés, nemzeti költségvetés megrövidül, miközben Brüsszel amúgy is költségvetési szigort vezet be. Mi a helyzet a francia munkavállalókkal, a kis vállalkozásokkal, mi a helyzet a kiküldött munkavállalókkal? A munka ügy, ellenőrzés, a munkaügyi ellenőrök munkája csökken. Az elmúlt három évben nem lehet hatékonyan fel fellépni a kiküldött munkavállalókkal kapcsolatos visszaélésekkel, úgy, hogy az ellenőrzés nem folyik. Az ügynökség elszakad, az európai intézmények elszakadnak a valóságtól. A nemzeti munkaellenőrzési intézkedéseket kellene javítani, a helyszínen dolgozó ellenőröket megerősíteni, hogy a munkájukat el tudják végezni. Köszönöm szépen zseme asszonynak, Reintke asszony a zöldektől. Nem, Reintke asszony a zöldektől. Sajnos nem halljuk, látjuk, de nem halljuk. Mrs. you have the floor. Can you please... Öné a szó, de kérem nyomja meg a speak gombot. A speak gombot most már nem is látjuk, de most látjuk. Madame Reintke? Reintke asszony, két perce van. Úgy látszik, hogy itt nem működik jól a kapcsolat. Akkor az EKR Rafalska asszony kap szót két percre. Rafalska asszony, a szó, kérem, nyomja meg a speak gombot. Mrs. Rafalska, you have the floor. Can you please press the speak? Rafalska asszony, szó, kérem, nyomja meg a speak gombot. Is Madame Rafalska connected? Okay, so uh, we'll try with Madame Shaibi from GUE. Akkor Shaibi asszony a GUE részéről, tessék önni a szó két percre. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Jó, hallanak? Igen, igen, halljuk, halljuk, halljuk, látjuk. Jó, köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit, Bajank úr, urat is. Most itt októberben ünnepeljük az Európai Munkagyi Hatóság első évfordulóját és nagyon jó lenne, hogyha ez az ügynökség valóban a polgárok érdekében lépne fel, akiknek nagy szükségük van arra, hogy hiteles munkahogyi hatóság foglalkozon az ügyeikkel. Meg kell valósítani azt a lehetőséget, amelyet a szociális partnerek tesznek lehetővé, a rendelet erről rendelkezik az egyik pontjában, és a szociális partnereknek lehetővé teszi azt, akik egyébként ismerik a helyszíni problémákat, hogy a, a helyszínen felmerülő problémákat az ügynökség felé jelentsék. Az ügynökségben pontosan erről kell beszélni, és a, az, a, kon, a mm, összehangolt munkagyi ellenőrzéseket kell megszervezni. Én szeretnék említeni néhány dolgot, az építőiparban dolgozók helyzete Németországban. Itt számos ember nem kapta meg a fizetést Dániában, a kiküldött munkavállalók nem kapták meg a fizetésüket, maximum a felét ennek, pedig, felét ennek pedig a kiküldött a munkavállalókról szóló jogszabály szerint meg kellett volna, hogy kapják. Aztán 400 németországi munkavállaló esete, akik szintén nem kapták meg a megfelelő fizetést. A, munka jogi helyzet teljesen világos, és mégis ennek ellenére az ügynökség válasza eléggé hát hezitáló volt. Tulajdonképpen senki nem foglalkozott konkrétan ezzel a kérdéssel. A tagállamok ráadásul önkéntes alapon vesznek részt az együttműködésben, Az munkaügyi ellenőrzések során szerzett bizonyítékok felhasználása a bíróság előtt egyértelmű. Az ügynökség javaslatai azonban nem kötelező érvények, és ez nem elfogadható. Valóban az a feladat itt, hogy a, együttműködjenek a szociális partnerekkel, és annak érdekében, hogy a munkavállalók érdekeit megfelelően megvédjék. Úgyhogy kérdezem a jelöltet, hogy el tudja fogadni, illetve kiáll-e ezen elvek mellett, és az munkaügyi hatóság teljes mértékben aláírja e ezeket az ajánlásokat. Köszönöm szépen, most Lenárs úr következik, elvileg bekapcsolódott. Minutes, Mr. Lenárs. Lenárs úr, két percben. Yes! You hear me now? Hallható vagyok? Csodálatos, köszönöm szépen a türelmet a technikai problémák miatt sajnos lemaradtam a vita elejéről, de azért a saját véleményemet el szeretném mondani. Nagyon örülök, hogy itt lehetek ma, és annak is, hogy Biangi úrral találkozhatunk. a munkahogyi hatóságra vonatkozó utolsó trialógus ülésen találkoztunk legutóbb, és nagyon örülök, hogy most ebben a pozícióban láthatom, viszont hogyha emlékszik, a biztos ezt a javaslatot 2018 márciusában indította el, és itt vagyunk két és fél évvel később egy működő ügynökség, már működik az ügynökség, az, hogy két és fél év alatt a javaslattól eljutottunk az ügynökség létrejöttéig, egy ilyen nagyon fontos területen már önmagában jó hír. Volna néhány kérdésem. Egyre inkább azt látjuk, hogy harmadik országbeli állampolgárokat helyeznek ki európai uniós országokba dolgozni. Milyen szerepet képzel el eh, az ELA számára ennek a kellemetlen helyzetnek, vagy nem kívánatos helyzetnek a rendezésére? Az európai munkaerőpiac eh, tekintetében milyen szerepet képzel el az ELA számára a határokon a határmenti munkavállalással kapcsolatosan. Mindezt a COVID-válság korlátozásainak összefüggésében. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és részt vehettem ebben a vitában, és hogy ön is velünk van. Köszönöm szépen, Lenárc úr. Most Rafalska asszony következik az ECR-től két percben. Tessék. Köszönöm szépen ezt a bevezetőt. Beszélt arról, hogy a munkaügyi hatóságot hogyan működtetik, még nem tölti be teljes mértékben a feladatát, de egyre gyakrabban azt halljuk a parlamentben, hogy még több hatáskört kell adni az elának, hogy például bírságokat vethessen ki a vállalkozásokra. Ön hogy gondolkodik erről, hogy milyen további hatáskörökre volna szükség? Azért elmondanám előjáróban, hogy az én frakcióm egyáltalán nem támogatja azt, hogy további hatásköröket kapjon az ön ügynöksége. Az ELA mivel járulhat hozzá a diszkriminatórikus gyakorlatoknak, a diszkriminatív gyakorlatoknak a visszaszorításához. Hogyan lehet javítani az idény munkavállalók helyzetét? Erről már beszéltek más felszólalók is, és milyen konkrét intézkedéseket tudnak elképzelni annak érdekében, hogy a tagállamokban a munkaadók érzékeljék azt a hozzáadott értéket, amelyet az ügynökség létezése jelent. Nem csak arról van szó, hogy nagyok az elvárások a szociális területen, hanem az egyik legalapvetőbb eh, illetékességről beszélek most, az, ami az ELA alapja. Most eh, szeretnék valamit bejelenteni. Megkezdhetjük a második szavazást, a zárószavazást. Ugyanazt eh, az eljárást követjük, mint az első alkalommal. A második szavazást 12 órától 12.45-ig nyitjuk meg. Meg kell győződnöm arról, hogy határozatképesek vagyunk, ezt most megteszem. Kérem, hogy emeljék fel a kezüket virtuálisan, azok, akik jelen vannak. Még több résztvevőre van szükség. A határozatképességhez kérem nyomják meg a Raise Hand feliratú gombot. még mindig nem vagyunk elegen. Két további tagra van szükség, illetve négyre, ahogy most tájékoztattak. Ezek szerint megvan a határozatképesség. Köszönöm szépen, rendben. Megnyitom a szavazás lehetőségét, és a témánkra visszatérve eh, Bioanzsú úrnak megadom a szót, 6 percben kérem reagáljon az elhangzott kérdésekre, amelyeket a koordinátoroktól vagy a képviselőiktől kapott. Köszönöm szépen, elnök asszony! Nagyon sok nagyon érdekes kérdést kaptam, és megpróbálok rájuk válaszolni a rendelkezésemre álló időben. Először is köszönöm szépen mindenkinek a támogatást és a biztatást, amit kifejeztek az elának nagyon fontos a feladata, és nagyon jelentős a megbizatása. Közösen kell dolgoznunk, hogy végrehajthassuk ezt a küldetést. Sorban szeretnék menni a kérdéseken. Lenárc úr, én is nagyon örülök, hogy megkaptam ezt a megbizatást. Valóban közösen nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy létrejöhessen ez az ügynökség a tárgyalások során. Most ugye a mi feladatunk, és elsősorban az én feladatom, hogy minél hamarabb tető alá hozzuk az ügynökséget, és elkezdhessük a tényleges munkát. Ezt várja minden érintett az elától. Ez egy nagyon fontos testület, és kiemelt politikai megbizatása van, és jelentős az operatív megbizatása is. Én először a működést szeretném biztosítani, ami a harmadik országbeli állampolgárokat illeti. Az ELA rendelet rájuk is vonatkozik, illetve az EU jog. Ezért olyan elbánásban részesülnek majd, mint a többi migráns munkavállaló vagy mobilis munkavállaló az Európai Unióban, a COVID-19 természetesen továbbra is nagy hatása van a társadalomra, a gazdaság alakulására, és a munkaügyi mobilitásra is, a munkavállalók mobilitására. Gyorsan kell reagálnunk, támogatnunk kell a tagállami hatóságokat a szabályok végrehajtásában. Azt is el kell mondanom, hogy az Európai Uniót nem feltétlenül válságkezelése találták ki, mégis úgy gondolom, hogy gyorsan alkalmazkodott a helyzethez, a válsághelyzethez, és én pozitívnak értékelem a reakciókat. Ugyanez igaz a tagállami hatóságokra is. Az elánnál azon dolgozunk, hogy a tervezés jól működjön, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy segítséget tudjunk nyújtani a tagállami hatóságoknak annak biztosításában, hogy minél kisebb legyen a válság negatív hatása. Az idény munkások kérdése, más is rákérdezett erre, az idénymunkások munkások talán a legkiszolgáltatottabbak a mobilis munkavállalók közül, a jogaik nem olyan jelentősek, mint mások, más munkavállalókéi, és veszélyesebb is a munkájuk. Általában veszélyes körülmények között dolgoznak. Az Ella számára prioritás, hogy foglalkozzon ezzel a helyzettel. Talán a legjelentősebb feladatunk ez a munkavállalók mobilitása szempontjából és ebben a válságban is megtapasztaltuk, hogy milyen fontos az idei munkások szerepe, és az is, hogy ne éljenek vissza a helyzetükkel, gyakorolni tudják a szabad mozgás jogát megfelelő körülmények között. Ami Bischoff asszony kérdéseit illeti, való igaz, a méltányosság fontos szempont az ELA számára, az elának biztosítania kell, hogy Európában működjön a munkaügyi mobilitás, a munkavállalás mobilitása méltányos módon. Tehát méltányos kell biztosítani a mobilis munkavállalók számára, a vállalkozások számára. Nagyon lényeges ezért, hogy ezekkel a kérdésekkel foglalkozzunk, és természetesen az állampolgár szempontja mindig is a középpontban lesz nálunk. Biztosítanunk kell a jogok megfelelő védelmét, nem csak mennyiségi, hanem minőségi megfontolások is fontosak számunkra, fel kell térképeznünk a problémákat, és nagyon fontos, hogy relevánsak legyenek az intézkedéseink, hogy összhangban legyenek a munkaerőpiaci helyzettel, és éppen ezért szeretnénk komolyan foglalkozni ezekkel a kérdésekkel, amelyek a kiküldetési jogszabályok, illetve a szociális biztonságra vonatkozó jogszabályok módosításához is vezettek. Tudjuk, hogy nagyon nehéz a helyzet, de szeretnénk világosan és reális képet kapni a helyzetről. A fiktív vállalkozások az úgynevezett postafiók vállalkozások nagy problémát jelentenek a belső piac számára, rombolják a piacot, és megkurtítják a mobilis munkavállalók jogait, rontják a munkafeltételeiket, illetve a szabad mozgás feltételeit is rontják az Európai Unión belül. Szeretnénk ezzel a kérdéskörrel is foglalkozni, illetve Üdvözlöm honfitársamat, Koszláró urat, és köszönöm szépen a kérdéseit is. A parlament szerepe kiemelt, kulcsfontosságú. Fontos a jogalkotói szerepe, és az is lényeges, hogy ezt az iránymutatást mindig szem előtt tartsuk, e, nem csak olyan szempontból, hogy milyen irányt vesz a jogalkotás, hanem hogy az elfogadott jogszabályok végrehajtása hogyan alakul. Fontos prioritás számomra, hogy a parlamenttel szorosan együttműködjek, állok rendelkezésre mindig a formális, informális vitákban, én nagyon fontosnak tartom a kapcsolattartást az Európai Parlamenttel. Az idény munkások vonatkozásában meg kell ismételnem, hogy korábbi munkaköreimben is így gondolkodtam, még a válság előtt is, hogy a kormányomat segítsem együttműködésben a a fogadó országokkal, mint például Németországgal, és fontosnak tartom, hogy az idei munkavállalók helyzetét javítsuk. Összehangolt munkaügyi vizsgálatokra van szükség, és megfelelő jogi keretekre az együttműködés támogatása érdekében. Ezt fogja az ELA biztosítani az unió szintjén nem csak segíteni szeretnénk, hanem aktívan előmozdítani ezt az együttműködést, mindent megtenni, amire szükség van, azt biztosítandó, hogy nem csak uh, a szezonmunkások, hanem a mobilis munkavállalók védelmet kapjanak a válság összefüggésében és általánosságban is. Megpróbálok akkor most franciául válaszolni. Je sais pas, je suis, euh, Ami az elát illeti, nem politikusok vagyunk ebben a funkcióban, hanem szakértők. A szoros együttműködés a tagállamokkal, a nemzeti hatóságokkal, ez mindenképpen jó. és hogyha tudunk segíteni a nemzeti hatóságoknak a mandátumok végrehajtásában, a feladataik végrehajtásában, ez már mindenképpen sikernek könyvelhető el. Ez mindenképpen prioritási számunkra. Lenne néhány kérdésem is a asszonyhoz és sajbi asszonyhoz illetve kaptam tőlük kérdést. Nos, nyilván végre kell hajtanunk az EU joganyagot. Ez a fő feladatunk, tehát a végrehajtás. Mi nem, nem mi alkottuk meg ezeket a törvényeket, úgyhogy nekem nem is tisztem arról nyilatkozni, hogy a jövőben ezek hogyan fognak változni, milyen új jogalkotás lesz, vagy lehet. Nekünk a jelenlegi helyzet ben kell működnünk, a jelenlegi szabályokat alkalmaznunk. Ez a következő két-három év során mindenképpen ez az elsődleges feladatunk. Elnök asszony félbeszakítja a felszólalót. Köszönöm szépen. Most akkor a kérdések második köre következik. Újra a képviselőknél van a szó. Mindenkinek másfél perce lesz a kérdés feltevésére. Kósa úrral kezdjük a néppárt részéről, aztán majd Benson asszony folytatja. Kósa úr, vonalban van, parancsoljon. Jó napot kívánok! Először is szívből gratulálok az igazgatónak, akivel volt szerencsém együtt dolgozni a trilógus egyeztetések során, és kiválóan felkészült szakembert ismertem meg a néven, és bízom abban, hogy jól fogja ezt a feladatot ellátni. Én 11 éve vagyok az Európa Parlament képviselője, és szomorúan tapasztaltam, hogy az utóbbi években a bizottságon belül és a parlamenten belül felerősödött a nyugat-keleti szembenállás több olyan jogszabály született az Európai Unión belül, ami jobban megosztotta a keletet és a nyugatot. Mindannyian tudjuk, hogy a mobilitási csomag okozta a legnagyobb törést. Nem a kiküldetés irányábra sem. Viszont a mobilitási csomagot Magyarország, az én országom és Románia megtámadta az Európai Unió bíróságán, és várhatóan több más tagállam is csatlakozni fog ehhez a kezdeményezéshez. Én ezt a korot nem szeretném újból és újból átélni. Szeretném, hogyha az Európai Unió egységes lenne a szociálpolitikával és foglalkoztatásbeli kérdésekkel. Az lenne a kérdésem önhöz, hogy mint Kelet-Európából érkezett szakember, jellemzően nyugat-európai szemléletmódot mutató bizottsági jogalkalmazási gyakorlatot hogyan javítaná annak érdekében, hogy ez a szembenállás csökkenjen a jövőben, mert ez mindannyiunk érdeke. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen, Kósa úr. Ventasszony következik. Utána pedig Christian Kennel jön majd a Renew frakcióból. Ventasszony, öné a szó. Köszönöm, elnök asszony. Kérdésem a jelölthöz az lenne, hogy milyen tapasztalatát tudja behozni az igazgatói posztra, olyan értelemben, hogy hogy a korábban ö, hiányos fellépések helyett aktívabbá teszi az ügynökséget. Sokszor elmaradt a fellépés, amikor szükség lett volna rá, és hogyan tervezi erősebbé, hatékonyabbá tenni az ügynökség munkáját. A korábbi tapasztalatai alapján mivel lehetne erősíteni az ügynökség szerepét, fellépését, és hogyan lehetne elérni, hogy a kiküldött munkavállalók tekintetében különösképpen erőteljesebb hangja legyen, mint a múltban volt. Köszönjük szépen, Pentasszony. Most a Rinyó képviselője jön, aztán pedig Bilde asszony. Kész, másfél perce van. Kéne úr. Köszönöm szépen, gratulálok a jelöléséhez az igazgatói posztra. Tudom, hogy ön kiváló szakember. A kérdésem nekem is a kiküldött munkavállalókkal kapcsolatos. Nagyon sok román munkavállaló dolgozik Európában, különösen nők vannak a szezonális munkavállalók között, és sokan panaszkodnak itt a parlament irányába is, hogy egyes tagállamok, különösképpen Olaszország nem alkalmazzák az európai joganyagot, és megfosztják őket jogaiktól. Ebben az ügyben megkerestem az Európai Bizottságot, és őszintén szólva nem elégített ki a válasz, amit kaptam. Hiányzik a bizottságból a bátorság, hogy ezeket a szabályokat számon kérje a tagállamoktól. Ön szerint a munkaügyi ügynökség hogyan tudná az egyébként meglévő és érvényes jogszabályokat hatékonyabban és minden tagállamban végrehajtatni. Köszönöm szépen, sok sikert a munkájához. Köszönjük szépen. Belde asszony következik az ID frakcióból, utána pedig Reintke asszony nagyon visszhangzos a, visszhangos a hang. Köszönöm szépen, elnök asszony, üdvözlök mindenkit. Azon jelöltségét az elérére úgy értelmezem, hogy ez az EU képtelenségének a megnyilvánulása, olyan értelemben, hogy ezen a területen az EU-nak nem sikerült eredményt elérnie. Ön egyébként a román külügyminisztérium kötelékében is dolgozott, és önnek tapasztalata és érdeke is fűződik ahhoz, hogy itt valamit változtasson a jelenlegi helyzeten. A román és francia érdekek azonban e kérdésben, hát enyhén szólva ellentétesek. A biztosítási rendszereink nagyon különbözőek, és önnek ebben a feszültségben kell majd dolgoznia. Ön korábban egy kormányt képviselt, akkor is kötelessége volt a szabályokat alkalmazni, és ugye van a szociális dömping is, és a szociális dömpingre is vonatkoznak szabályok. A szabályok részben egymásnak ellentmondóak, és hogy fog ön megfelelni ebben a szorításban, mert nagyon sokan megpróbálják kihasználni a jogalkotási kiskapukat, és bőven vannak ilyenek, és ezek a kérdések éppen ezért különösen kényesek. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy a román érdekek fontosabban jelenjenek meg egy ügynökség működésében, mint mondjuk a franciák. Reintkopf asszony kap szót a zöldektől. Reintke asszony. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Megpróbáltuk már a koordinátorok ülésen is ezt a témát fölvetni. Jó, hogy most egy kicsit jobban működik a technika, és több időnk is van erre. Köszönöm az elmondottakat Bolyan Zsúrtól. Ön nyilván tudatában van annak, a csatának, ami az ön ügynöksége létrejötte előtt és kapcsán zajlott, és nyilván óriásiak a várakozások minden oldalon. Mi támogatjuk az ELA működését. Most működésének első évében ugye egyből nagyon nehéz helyzetet kell kezelnie, a mobilitás enyhén szólva is sérül a vírus miatt, és nekem egy kicsit eddig az a benyomásom, hogy ön olyan diplomatikusan fogalmaz, hogy senkinek rá ne lépjen a ujjára, de ha azt akarjuk, hogy az ügynökség hatékony legyen, akkor önnek a sarkára kell állnia, és adott esetben másoknak a kisújára is rá kell lépnie mert pont arra túl sok a példa, hogy mi van akkor, hogyha nem tesz semmit egy ilyen ügynökség. Önöknek komoly kompetenciáik lesznek, és ezeket alkalmazniuk kell, és nem csak létre kell hoznia önnek az ügynökséget, hanem arra is kell gondolnia, hogy közép és hosszú távon ez hogyan fog hatékonyan működni a tagállamok szorításában a polgárok érdekében. Én, én is a munkavállalók oldalán állok, az ő érdekeik, jogaik érvényesítésének harcosa vagyok. Lenne néhány kérdésem konkrétabban ezen belül. Tudjuk, hogy volt egy olyan aggodalom, hogy az ELA csak egy információs platformként fog majd működni, legalábbis vannak, akik szeretnék, hogyha csak ez lenne a funkciója, és a közös munkaügyi ellenőrzéseknek ezért valószínűleg nagyon nagy szerep jut majd, amelyekre önök hivatottak, hogy a tagállamokban ellenőrizzék az, a foglalkoztatási körülményeket határokon átnyúló kompetenciákkal. A szakszervezeteknek bőven van anyaguk, amit önök nek már eddig is részben begyűjtöttek, és nem látjuk, hogy történt volna intézkedés azon panaszok ügyében, amelyek tömegesen összegyűltek a szakszervezetek révén. Tehát nagyon határozott és gyors fellépést várnánk. A tagállamok be kell hajtani, hogy a szociális rendszerekhez való hozzáférését garantálni kell a munkavállalóknak, hogyan lesz ön képes a szakszervezetekkel együttműködve ezt elérni? És hogyan tervezi a szakszervezeteket bevonni az ELA működésébe, az ELA által levezénylendő ellenőrzésekbe? És utolsó kérdésem, hogy ugye tudjuk, hogy összességében hosszú távon nő a határokon átjáró munkavállalók száma, és ehhez több határmenti együttműködés lenne a tagállamok között. Az európai társadalom biztosítás gondolata irányába valószínűleg el kéne gondolkodni. Ön erről mit gondol? Köszönjük szépen! Az elnök félbeszakítja a felszólalót. Köszönöm szépen, Lentke úr. Önnek több mint négy perce volt, ezt megengedtem, de ezt azért már ne lépje túl. E, elnézést. A Vaszka asszony következik az ECR-től, és majd Batenga úr lesz az utolsó felszóló ebben a körben a Güjétől. Köszönöm szépen a szót, és köszönöm az elmondottakat. A mobil munkavállalók és szezonális munkavállalók kérdése többször felmerült. Milyen támogatást kívánnak adni a tagállamoknak a pandémia kapcsán és idején, hogy az egyébként már is súlyosan sérülő mobilitási szabályok valamelyest mégiscsak működhessenek. És milyen együttműködési struktúrákat képzelt el a munkaügyi felügyeletek között? És milyen nemzetközi szervezetekkel kíván aktívan együttműködni majd az ELA? Akár már az elején is a működésének. Sőt, lenne még egy kérdésem. Az elának ugye 2024-ig kell teljes körűen működnie, addigra sikerül majd valószínűleg az összes posztot betölteni az ügynökségnél. Lát-e ön gondot a tekintetben, hogy sikerül-e majd alkalmazni a megfelelő számú, megfelelően felkészült és tapasztalt szakembereket, lesz-e ennyi, és ilyen, és hogyan tervezi az építkezést ilyen súlyos kihívások közepette, mint amit jelenleg a vírus okoz hogy lehet egyáltalán az alapszabályokat betartani ilyen körülmények között. Utolsó felszólalónk következik. And this is Miss Botenga. Botenga úr következik. Másfél perc, tessék. Köszönöm szépen. Köszönöm elnök asszony, köszönöm Bajang úrnak is a bejelentkezést. Először is, hogyha megnézzük az ön önéletrajzát, akkor látjuk, hogy az európai hogy az e-, európai mm, munkahogyi hivatal élére kinevezett személy nem szakszervezettől jön, vagy nem a munkavállaló érdekeket képviselők részéről, hát de az a hír járja, hogy ön egy e, kemény tárgyaló, úgyhogy ez mindenképpen pozitív lehet ennek az ügynökségnek. Ön említette azt, hogy még nem teljesen működőképes ez az ügynökség, vagy még nem működik száz százalékban. Ön azt mondta, hogy beszélt, hogy fontosnak tartja a kiküldött munkavállalókat, a szezonális munkavállalókat, de miben látja a szerepét, az európai hatóság szerepét, és abban az összefüggésben kérdezem ezt, hogyha egy cselekvési tervet kellene bemutatnia, amelynek a lényege, hogy a szociális dömping ellen ö, küzdjön, akkor mi, mi, hogy nézne ez ki? Melyek lennének a prioritásos pontok? legyen szó mondjuk a postaláda cégekről, a szociális dömpingről, az munkaügyi ellenőrzésekről, összehangolva a szociális partnerekkel. Melyek tehát a prioritásai ebben az összefüggésben? Ezt várom. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök, Piazsó uh, úr. Öné a szó, várjuk a válaszokat, 6 perce van erre. Köszönöm szépen. Igyekszem gyorsan megválaszolni. Az utolsó kérdéssel kezdem, mert ezt több hozzászóló is említette, érintette. Igen, azt gondolom, hogy a szociális partnerek szerepe kulcsfontosságú tényleg nem csak azért, mert mit mond a rendelet, hanem azért is, mert mi a rendelet szelleme, ezt figyelembe véve. Azt hiszem, azt gondolom tehát, hogy elengedhetetlen az ügynökség szerepe, és az ügyek, illetve az input, amit kapunk a szociális partnerektől, ez mindenképpen prioritásnak számít, mert ezek relevánsak, relevánsak a munkaerőpiaci helyzetben, a diszfunkcionalitások feltérképezésében. Ahogy mondtam, igyekszünk az összes problémát azonosítani, és azokkal kezdjük, amelyek a legnagyobb problémák. A szociális dömping kérdése, nos, ez az nekem nem annyira tetszik, ez a megnevezés, mert ez valami illegális tevékenységet ilyesmire utal, de minden esetre azt tudjuk, hogy vannak visszaélések, ezzel szembe kell nézni, és a postaláda cégek helyzetével is. Tehát nagyobb együttműködésre van szükség a szociális partnerekkel. kell asszony és Csábi asszony is utalt ezekre. Rafaszka asszony kérdése, igen, minden eh, tőlünk telhetőt megteszünk, a többi eh, európai intézménye való együttműködést is eh, beleértve, és gyakorlati szempontból Mm, pontosan arról van szó, hogy hatékonyan kell felhasználni az eszközöket az Európai Bizottsággal együttműködve, de a többi európai intézménnyel és nemzetközi szervezettel is, hogyha ez szükséges. Rántke asszony kérdése általánosságban és persze senkinek nem jó, hogyha lárépnek a lábára, de szeretnénk tisztességesek lenni mindenképpen. Nem akarunk semmi lehetőséget elszalasztani arra, hogy a mobil munkavállalók, a munkavállalási mobilitás, mobil cégek, szolgáltató cégek helyzetét Európában felvessük. Ez egy ez egy egyedi, egy, egy, egy, egy, egy unikát megbizatás, amivel itt rendelkezünk. Aztán Bitke asszony, a, az igazgatóság, a munkatársak, akik az elában dolgoznak velem, az én velem kezdve, európaiak lesznek. Nem románok, vagy franciák, vagy olaszok, vagy észtek, hanem európaiak, és ez rendkívül fontos, és Ádám úrnak is, Ádám úrnak is mondom ezt, nem gondolom, hogy nagy valódi ellentét lenne észak és dél, vagy kelet és nyugat között. Egyszerűen eltérő perspektívákról van szó, és ezeket a perspektívákat kívánja az ELA összehozni. Hogyha a mandátumom végére az elából egy, tiszt, egy, tiszteletben, egy, egy tiszteletnek örvendő és bizalmat élvező ügynökséget tudok csinálni, ez nagyon jó lenne, illetve hogyha biztosítani tudom, hogy zöggenőmentesen működjenek nemzeti szinten is ezek a kérdések. Nagyon sok problémával keresnek ugyanis meg bennünket, úgyhogy lesznek, nyilván lesznek konfliktusok is. Ami a mobilitási csomagot illeti, igen, az ELA mandátumára és azokra a jogszabályokra koncentrálunk, amelyek a rendeletben szerepelnek, és megpróbáljuk nem elfelejteni azt, hogy mi áll a munkavállalók érdekében, a cégek, eh, vállalkozások érdekében. persze figyelembe véve az Európai Unió jogszabályokat, uniós jogszabályokat, és ezeknek végrehajtását a tagállamok részéről hatékony módon. Ami Kína kérdését illeti, ami a az otthonápolókat illeti, ők hasonló kategóriába tartoznak, mint a szezonális munkavállalók, nagyon kitett munkavállalók, nagyon érzékeny csoport ez. Fontos az ELA számára, hogy egy erős intézménynek tekintsék, és egy erős intézmény legyen, Úgyhogy a fáradozásainkat erre fogjuk koncentrálni. Megpróbálunk tehát megpróbáljuk elérni azt, hogy az országok is belássák, hogy az együttműködés a legjobb, a legjobb mód. Én valóban egy tisztességes közvetítőnek számítok, ezt fontosnak tartom. Mindenkinek az aggodalmait, érzékenységét, problémáját komolyan kell vennünk. Hogyha ezt megtesszük, akkor mindenki elfogadja, elfogadhatja az elát, és a diplomatának ez a, ez a feladata, ez az üzenete. Igen, sokat dolgoztam ezen a területen, a szociális és a munkajog terén, és úgy gondolom, hogy részét képezem ennek a, ennek a közösségnek, és korábbi feladataimban is, amikor az MFA igazgatója voltam, együttműködtem a UNDP-vel Romániában, a szegénység elleni harcban, a zöld munkahelyek megteremtésében, szociális standardekben. Köszönöm szépen, mondja az elnök, nagyon köszönöm a válaszait. Azt kell, hogy mondjam zárásként, hogy nagyon várjuk, hogy az ELA valóban működőképes legyen, e, és ön azt ígérte, hogy erre minél hamarabb sort kerítenek. Nagyon nagy elvárásaink vannak az elával szemben, főleg a COVID e, válság alatt nagyon nagy kihívásokkal kell, hogy szembenézzen digitalizáció, szociális sztenderdek, postaláda cégek, szociális dömping, stb. Rengeteg terület van a határon átnyúló munkavállalók, a szezonális munkavállalók, akik különös nehézségbe ütköznek most a járvány alatt. Sok sikert kívánunk önnek, és mielőtt lezárom az EMPL szakbizottság ülését, hadd emlékeztessek mindenkit arra, hogy a szavazás második fordulója 12, 12 óra 45-ig eh, áll nyitva a képviselők előtt. Holnap találkozunk, és a következő EMPL szakbizottsági ülésünk holnap lesz, tehát 9.45-kor kezdünk. Köszönöm mindenkinek a részvételt, és jó étvágyat!